republikai keltezéssel értesítették Enzo Lupi elnök úrnak a parlamenti taggá választásáról. Ő még az infrastruktúra és közlekedési miniszter Olaszországból, és a hetes cikk értelmében az 1976-os okmányjal nem összeegyeztethető ez a poszt, és a házszabály vonatkozó cikkeje értelmében a parlament ezt a posztot szabaddá nyilvánítja, ezt a helyet. Napirendünk szerint most az alelnökök megválasztása következik.